Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és üdvözlök mindenkit. Elfogadottnak tekinthetjük a mai napi rendet? Úgy látom, igen, rendben van. Az elnök közleményei, az interneten közvetítjük az ülést, és ott megtalálható lesz a későbbiekben is a felvétel. Az e-meeting applikáció az, ahol elérhetőek a dokumentumok, és lesz most egy kis bemutató az e-meetingről. Akik eddig még nem ismerkedtek meg vele, beleértve az asszisztenseket is, most ezt megtehetik. Illetőleg erre holnap délelőtt kerül sor, és itt van az új newsletter, is ez is hozzáférhető. Ami a meghallgatásokat illeti, a koordinátorok ülésén fogjuk ezt megvitatni ma este, de úgy tudom, hogy a jövő hét csütörtöke a szakbizottságunk számára nagyon sűrű lesz. A Moszkovicsi meghallgatáson társult szakbizottság vagyunk, a Bienkowska meghallgatáson is, aztán többen szeretnének még egy másik meghallgatáson is részt venni megfigyelőként. Valamiféle ütemtervet kellene összeállítani a koordinátorok részéről, hogy mindenki odaérjen mindenhova, hova szeretne, és hogy szeretnék, el kell dönteni azt is, hogy szeretnék el hogy én írjak egy levelet mindenről, támogatásomról biztosítva a résztvevőket. A szakbizottsági elnökök értekezletének a döntése még várat magára, lehet, hogy előáll egy nehéz helyzet a csütörtök esti utazás miatt, Gondolom önök közül sokan szeretnének elutazni csütörtök este. Majd megpróbálok még információkat szerezni a helyzetről, és azt továbbítom a koordinátoroknak ma este. A jegyzőkönyv elköve- elfogadása következő napi rendi pont elfogadottnak tekinthetjük? Köszönöm. Most pedig a főnapi rendi pontunk következik a mai délelőtt során. Jó reggelt kívánok! A cégigazgatóság igazgatója, aki a hatástanulmányokkal és az európai hozzáadott értékekkel foglalkozik, ő a vendégünk ma, és az egységes piacon az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségekről szóló jelentést fogja ismertetni. Tudom, hogy hónapokon keresztül dolgozott ezen, a nyár során ez volt az én fő legtűröm. Különböző szakértők foglalkoztak az öt különböző fejezettel, amely megtalálható a jelentésben. Jó lenne, hogyha körülbelül öt percben mutatná be a jelentést, és utána összegyűjtjük a kérdéseket. Illetőleg 5-5 percben mutatnák be a különböző fejezeteket, és fejezetenként, illetve három fejezetről számolnának be először, összegyűjtenénk a kérdéseket, és utána térnénk rá a jelentés második felére, hogyha mindenki egyetért ezzel. Talán kezdhetné azzal, hogy a jelentés mikor lesz elérhető fordításban is, és nem csak egy nyelven. Nagyon szépen köszönöm. Mindig nagy öröm ellátogatni az IMKO szakbizottságba. Köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésükre. Ahogyan az elnök asszony is elmondta, sokan dolgoztak itt az imkóban, a munkatársaim közül. Itt az imkóban én magam is. Itt tevékenykedtem. Ma a 2012-ben létrehozott jelentésről szeretnék beszámolni amely a parlament számára új ellenőrzési eszközöket állít össze, illetve lehetővé teszi a parlament számára, hogy jobban vizsgálja az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségeket. Egy igencsak vaskos dokumentumról van szó, és azonnal válaszolnék is a felvetett kérdésre, természetesen le tudjuk fordítatni az összes szükséges nyelvre a dokumentumot, illetve az összefoglalót és a részletes tanulmányokat is mind-mind lefordítathatjuk, hogyha erre szükség mutatkozik. Megpróbáljuk eljuttatni a képviselőknek a dokumentumokat, az anyagokat, hiszen tudjuk, hogy a kommunikáció szempontjából ez nagyon értékes lehet. Gyakorlatilag az alapokhoz próbálunk visszatérni. Nem nagyon ismert tény, de az Európai Parlament 1983-ban egy jelentést készítetett, Albert, ez volt az Albert Ball jelentés, amely felvetette azt a gondolatot, hogy az európai szintű cselekvés hiányából költségek fakadnak, és később a csekéni jelentés, amely 1988-ban készült, szintén ezzel a problematikával foglalkozott. Becslései szerint 200 milliárd ekkő az európai szintű cselekvésből adódó nyereség. Gyakorlatilag a jelentés célja az volt, hogy a csekkini jelentést napra készé tegyük. Öt területet azonosítottunk összesen, és öt szakembert kértünk fel, hogy a különböző területeken jelentést, részletes jelentést készítsenek. Az elnök asszony azt javasolta, hogy az első hármat vegyük előre. Ez rendben van így, de összesen öt területtel foglalkoztunk. A szakértők egymástól függetlenül dolgoztak, nem működtek együtt egymással. Ez azt jelenti, hogy öt független és különböző nézőpont érvényesül az egységes piac témájában. Lehet, hogy egy kicsit nehéz átlátni a táblázatot, de egy áttekintést láthatnak itt arról, hogy mire jutottak a szakemberek. Marco Hefner az áruk szabad mozgásáról fog beszélni. Azt láthatjuk, hogy az egységes fellépés hiányából 183 milliárd eurós költség adódik évente. A szolgáltatásokra vonatkozóan 338 milliárdról beszélünk, a közbeszerzések esetében 36 milliárdról, a másik kolléga aztán majd az elkereskedelemről fog beszélni, ahol a legalacsonyabb becslés 36, illetőleg a fogyasztókra vonatkozó jogszabályok esetében 58 milliárd euróról beszélhetünk. Ezek nagyon nagy számok, azt hiszem. Megvizsgáltunk különböző hatástanulmányokat is, amelyeket az Európai Bizottság készített az elmúlt időszakban. Ha megnézzük azokat a területeket, ahol nincs átfedés, akkor további 162 milliárd eurós esetleges éves gazdasági nyereségről beszélhetünk. Ez összességében egy, másfél billió euró, az EU GDP-jéhez viszonyítva, ez egy igen magas szám, ha megnézzük, hogy az EU éves GDP-je 13 billió. A számokról lehet talán vitatkozni, de egy dolog biztos, hatalmas növekedési potenciál rejlik az egységes piacban. Néhány óvatos következtetést is levontunk az összefoglalóban. Ezek mindenek előtt abba az irányba mutatnak, hogy a nehézségek nagy része abból fakad, hogy a tagállamok részéről egyfajta késedelem mutatkozik a szabályozások végrehajtásában, megnézhetjük majd hogy milyen változásra van szükség a szakpolitikákban, hogy az általunk beazonosított esetleges nyereség valóban megvalósuljon. Most átadnám a szót a szakértőknek, hogy bemutassák részletesen, hogy mire is jutottak a jelentésük készítése során. Thank you. Thank you very much. Just... Köszönöm szépen. Ez az egész anyag, ez itt jelen van, de online is hozzá lehet férni. Ami a belső piaci szabad mozgást, az áruk szabad mozgását illeti, itt fontos látni a digitális belső piac kialakulásához szükséges feltételek, feltételrendszert, illetve a közbeszerzések rendszerét. Köszönöm szépen ezt a bevezetést, és nagyon örülök annak, hogy bemutathatom tanulmányunkat. a, szabad, a tudás szabad áramlása az egyik legelőremutatóbb vívmánya az egységes piacnak. 20 évvel később is lehet látni azt, hogy milyen nagy újításokat okozott ez. A különböző akadályok lebontása, tarifális, illetve nem tarifális akadályok lebontása nagyon jó hatással volt. Itt kb. 183 és 269 milliárd közé tehető hosszú távon az a fajta potenciál, amely ebben a belső piaci szegmensben rejlik. Nézzük most egy kicsit részletesebben. Megpróbáltuk tehát becse, megbecsülni, számosítani a belső piaci előnyöket. Nemzeti szinten is megvizsgáltuk azt, hogy mindez a különböző európai tagállamokban hogyan néz ki, és szektoriális szintű megközelítést is alkalmaztunk, ugyanis megvizsgáltuk azt, hogy bizonyos szektorok további harmonizációja milyen hatással lehetne az európai gazdaságra. Gondolok például konkrétan az építőipari termékekre. Nagyon sok kérdést vetettünk fel, és egy strukturális ökonometriai modellt alkalmaztunk, a meglévő kereskedelmi akadályok lebontásából származó előnyök számosítására. Figyelembe vettünk különböző adatokat az OECD-től, az IMF-től, a Világbanktól, ugyanis ott különböző olyan adatok állnak rendelkezésre, amelyek a különböző direkt befektetéseket is számosítják. Itt egy modellt, itt modelleztük a helyzetet, tehát fontos megvizsgálni azt, hogy mekkora országról van szó, akkor a különböző fizikai akadályok, mint például a távolság vagy a kulturális akadályok. Tehát például, hogyha azonos nyelvű országokról van szó, akkor nagyobb kereskedelmi potenciál rejlik a két ország között, és aztán a tarifális akadályok a belső piacon ugye már nem léteznek. Globális szinten pedig ezt a világkereskedelmi szinten próbáljuk vizsgálni fontos még az olyan akadályok figyelembevétele, amelyek a befektetést akadályozzák, tőke, átvitel a határokon, amelynek külön hatása van a átmeneti termékekre. Aztán nem tarifális akadályok, itt nagyon nagy problémát jelentenek a kölcsönös nem elismerések, valamint a különböző adózásbeli különbségek. Amennyiben az egyenleteket akarják látni, hát nem akarok itt ebbe belemenni, de azért itt is látszik, hogy a modellünk figyelembe veszi a különböző feltételeket, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi áramlásokra a tagállamokon belül a különböző tarifális és nem tarifális akadályok igen nagy hatós, hatással vannak. Megvizsgáltuk azt is, hogy mi történne akkor, hogyha nem léteznének ezek az akadályok, vagy leépítenénk őket, mi történne akkor a belső piacon, és ennek eredményeképpen a következőket számoltuk ki. Becsléseink szerint a teljes összes akadály lebontása esetén, és van egy másik forgatókönyvünk is, ahol itt egyfajta természetes megközelítést alkalmaztunk az akadályok lebontásával kapcsolatban, és öt országot vizsgáltunk meg, tehát ez jobban közelít a valósághoz. Nos, hogyha a külföldi direkt befektetések előtti akadályok lebontásáról beszélünk, akkor ez 81 és 98 milliárd közé tehető, tehát ez GDP arányosan is kimutatható. Amennyiben az összes akadályt hosszú távon lebontjuk, akkor 102 és 171 milliárd közé tehető az ebből származó elé, előny. Ez azért eléggé optimista szenárió, ugyanis ez azt jelenteni, hogy minden tagállam lebontja az akadályait, ez lehet, hogy egy kicsit nem annyira realista megközelítés, de ez azt mutatja, hogy mekkora potenciál rejlik még ebben a ezen a területen. Nemzeti szinten pedig úgy vizsgáltuk, hogy különböző lenne a hatása, például Lettország, Litvánia és Észtország esetében, tehát az új tagállamok országaiban sokkal nagyobb lenne arányosan ez a hatás, főként a nem a lejök, illetve a külföldi közvetlen befektetések előtti akadályok lebontásából származhatna ez. Megvizsgáltuk az építőipari termékekre vonatkozólag a szektoriális megközelítésben ezt a helyzetet. Igazából itt nagyon fontos az, hogy harmonizált termékeket árusítsunk megfelelő sztenderdeknek megfelelően az összes tagállamban, és össze tudjuk hasonlítani a változás előtti, illetve utáni helyzetet, és úgy becsültük, hogy 3%-os lenne az EU-n belüli kereskedelmi növekedés ennek köszönhetően. És most pedig áttérünk a szolgáltatások szabad áramlására. Thank you. Köszönöm. Talán még annyit megemlítenék, elnök asszony, hogy ez a 3%-os növekedés az EU kereskedelemben, ez az IMCO bizottságban majd elfogadandó új jogszabályokat is figyelembe vette az építőanyagokkal kapcsolatban. A szolgáltatásokra rátérve, itt három fontos dologra fogok beszélni, de először szeretnék leszögezni valamit. A szolgáltatások nagyon más dolgok, mint az áruk. A sok mindent, amit az árukkal kapcsolatban megtehetünk, általánosíthatunk, ezt a szolgáltatásokkal nem tehetjük meg, mert itt nagyon különböző dolgokról van szó és ez a jogalkotók számára is fontos szempont. Ezért kezdtük el azzal, hogy először is felvázoltuk a szolgáltatások belső piacát, hogy megértsék az emberek, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. A következő részben szólunk a hiányosságokról, és utána a megoldásról. Tehát a szolgáltatások dizájnja. Ez, ez volt az első lépés, ezután meghatároztuk a hiányosságokat, hol van még fragmentáció, illetve a megfelelő működésben hol vannak hiányosságok, hiszen sokszor a verseny, a versenyek kapcsolatosak a problémák, és nem a szabályokkal. Itt ezt valószínűleg nem tudják elolvasni a képernyőről, de hát sokan önök közül rendelkeznek papírra nyomtatott szlájdokkal is, és az összegzéssel, összegzés is elolvashatják. Tehát megpróbáljuk nagyon bonyolult rendszereket eh, leegyszerűsítve ábrázolni a cégek eh, számára. Itt maximum egy percben el lehet magyarázni azt, hogy az egységes piacot hogyan konstruáltuk meg. Van a szerződés, ez a, ez a sápó, általános kötelezettségeket határoz meg az EU alapszerződése, a eh, szabad mozgással és a letelepedéssel kapcsolatban, versenypolitikában, és ez az a keret, amiben épül a minden többi. Hogyha először is megnézzük a rendeleteket, és a többire nem foglalkozunk. Nagyon sok minden visszavezethető erre a sapóra, azaz az EU alapszerződésre. Utána néztük a horizontális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat. Ez, ez is persze ebből a szempontból is az EU alapszerződés, a sapó, a, a kiinduló pont Megnéztük a horizontális szolgáltatási irányelvet, a közbeszerzésre, valamint a koncesziókra vonatkozó irányelvet. Itt a tagállamoknak sokkal nagyobb a, sokkal több a hatásköre, mint az EU-nak, de a, ettől a fragmentációtól szenved a belső piac. A, időnként a hatásköröket célszerű lenne eh, delegálni, és eh, szükség van az EU ügynökségekre, amelyek eh, működnek, nem lehet 28 féleképpen csinálni mindent, és mert ha ez így van, akkor akár tetszik, akár nem fragmentálódni fog a belső piac. Felvázolunk hat blokk különböző rendszereket az ágazatok számára, pénzügyi piacok, közlekedés, hálózatok, szabályozott szakmák és ideglenes határon átnyúló szolgáltatások, valamint a különösen érzékeny ágazatok. Ezeket megpróbáltuk kivenni a szolgáltatás irányelv alól. De például a határon átnyúló egészségügy, ez most már beletartozik az irányelv alá. A különböző több területen működő rendszerek is problémát jelenthetnek. Itt a belső kiskereskedelmi piac, a digitális belső piac, logisztika piaca, ezt sokszor nagyon nehéz kezelni, mert átfedések vannak túl modellezni nem tudtunk, mert ez nem fér bele a feladatunkba. Megnéztük, megkerestük, megkerestük a tényeket, a bizonyítékokat, a feltevésénk alátámasztására. A pénzügyi piacokat, az elektronikus kereskedelmet, gázt, villamos energiapiacot vizsgáltuk elsősorban, és azt tapasztaltuk, hogy itt elég jó minőségű becslések állnak rendelkezésre. Azt is tudjuk, hogy van egy jelentés a fuvarozásról, mert ezek teljesítenek a legrosszabbul a, a belső piacon, és az IMCO bizottság is foglalkozik ezzel. Én kérném az Európai Parlamenttől, hogy a szolgáltatásokat mindig egységben vizsgálják. A vasúti szállításának egy része, de hát ez összefügg a logisztikával, a vállalatok versenyképességével. E, vannak most már e, prognózisok, melyekkel dolgozhat az Európai Parlament is, e, az IMCO is. A különböző szakmák által nyújtott szolgáltatásokon egyáltalán nincsenek adatok, nincsenek becslések sem. Nem tudjuk például, hogy hány ügyvéd, dolgozhat az EU-ban, tehát más tagállamban. Ugye ezt azt mondják, hogy ezt, ezt nem lehet, de sajnos ez így van, és ami korábban a piaci főigazgatás volt, ott nem tudták kvantifikálni ezeket, nem tudtak számokat megadni erre. Ha látni akarjuk pontosabban a helyzetet, akkor ki kellett egészíteni a jelentést, vagy valami becslést kellett tudnunk mondani ott is, ahol nem voltak adatok. Ennek szabtunk egy felső és egy alsó határt, de igazából fogalmunk sincs, mert nem lehet számszerűsíteni ezeket az, az adatokat. A bizottság a pénzügyi szolgáltatásokra egy hatalmas számot mondott, három szempontra tudott számokat is mondani, de hát vannak olyan dolgok, amiket nem lehet kvantifikálni. Vannak dinamikus hatások is persze, de azért sokkal több ez a felső határ, mint a 637 milliárd, csak nem tudom megmondani, hogy mennyi. Nagyon fontos, fontos keretfeltételeket kell szem előtt tartanunk. Itt ugye szoktunk beszélni az almat körtében, nem lehet összehasonlítani problémáról, de azért itt mégis kellene valamilyen szinten összehasonlításokat tennünk. Any requests for questions at this stage, or should we take kérdéseket tegyünk most fel, vagy inkább hallgassuk meg az összes előadás? Jó, akkor a második tanulmányt hallgassuk meg a digitális belső piacra vonatkozó részt. Thank you. Uh, thank you. Uh, so, um... Köszönöm szépen. A digitális egységes piacról szóló jelentésről fogok beszélni, illet, beszélni, illetve a digitális egységes piac bizonyos aspektusairól, különösen az elkereskedelemről. Megpróbáltuk áttekinteni a jogszabályokat, a jogszabályokban mutatkozó hézagokat, próbáltuk beazonosítani, illetve a végrehajtásban megmutatkozó hézagokat űrt. Néhány ilyen hézagot sikerült beazonosítani, néhányuk esetében megpróbáltuk számszerűsíteni a hozzájuk kapcsolódó költségeket. Ami a hiányosságokat illeti, vagy hézagokat, három olyan terület van, ahol egész jól becsléseket sikerült eszközölnünk. Az egyik ilyen terület a cloud computing, tehát a felhő alapú számítástechnika, ahol a szolgáltatók megfelelő szolgáltató szám hiánya okozza a problémákat, illetőleg a hiányzó szabályozás. Sok esetben például a felhőben tárolt adatok esetében nem világos, hogy kifelelős például az adatok biztonságáért. Ez tehát egy szabályozási hézag. Aztán itt van a kifizetések problémája, ami egy tagállami probléma, és arra vezethető vissza, hogy a pénzügyi rendszer hogyan alakult ki az egyes tagállamokban. Ez azért fontos, mert a határokon átnyúló fizetési ügyleteket sokkal költségesebbé teszi, mint a határon belül történő ügyleteket. A harmadik terület, amelyet megvizsgáltunk, az a postai szolgáltatások és csomagküldő szolgáltatások területe, hiszen az elkereskedelemben sok, sok terméket, amelyet az interneten keresztül megrendelnek, valamilyen módon le kell szállítani. Itt jönnek képbe a postai és csomagküldő szolgáltatások. Az információhoz való hozzáférés és a különböző szállítási opciókhoz való hozzáférés az, amit itt meg kell említeni. Sok esetben határokon átnyúlóan nagyon költségesek a szállítási módozatok, valamilyen okból kifolyólag. Vannak más hézagok is, amelyek esetleg még fontosabbak lehetnek, mint az eddig felsoroltak, és amelyek esetében nem számszerűsítettük a problémát. Az egyik a digitális aláírások kérdése. Az elektronikus személyazonosítás a vállalatok és a fogyasztók közötti újfajta kapcsolatfelvételt tenné lehetővé, de annyira új és annyira komplex ez a, az eszköz, hogy egyelőre nem sikerült számszerű becslést összeállítani erről. A cloud computing, a fizetési ügyletek és a postai és csomagküldő szolgáltatások esetében körülbelül 56 milliárd eurós költségről beszélünk, nagy része a cloud computing mutatkozó szabályozási hézagra vezethető vissza. Aztán egy második lépésben megpróbáltuk a három területen létrejövő költséget az Európai Unió makrogazdasági modelljébe beépíteni, hogy megvizsgáljuk, hogy a hézagok betömésével milyen nyereségre tehetnénk szert. EU-s szinten összességében a GDP 0,4%-a lenne a nyereség, és körülbelül 0,22 millió új munkahelyet teremthetnénk Európa szerte, hogyha ezeket a hézagokat, ezeket a szabályozási hézagokat megszüntetnénk. Ezek a számok, mondom még egyszer, csak erre a három területre vonatkoznak, mert csak így tudtunk számszerű becslést készíteni. Ez a, ezek a számadatok tehát nem a digitális piac összességére vonatkoznak, hanem csak a vizsgált három területre. Zárásképpen az elsődleges egyértelmű konklúzió az, hogy a digitális gazdaság felemelkedőben van, egyre inkább összekapcsolódik a reálgazdasággal, a hagyományos reálgazdasággal, és ezért a digitális egységes piac egyre fontosabb a gazdaság egész számára. Az elmúlt években sok új jogszabály született ezen a területen, ami kicsit megnehezíti nyilvánvalóan a helyzet felmérését. Szükség van tehát egy intelligens monitorozási rendszerre ennek kapcsán, amely megvizsgálja, hogy az újonnan születő jogszabályok megoldják-e a fennálló problémákat ezen a területen. Továbbá sok digitális piachoz kapcsolódó területen a nem jogalkotási probléma megoldási módozatok is eredményre vezethetnek. Hiszen ez a terület olyan gyorsan fejlődik, hogy a jogszabályok, illetve a szabályozás maga utána kullog a technológiai fejlődésnek, ezért kell eh, más megoldási módozatokat is figyelembe venni. Mint ahogyan mondtam, három területre vonatkozó számadatokat eh, vizsgáltunk, illetve becsléseket közöltünk, de összességében levonhatjuk a következtetést, hogy a digitális piac egészén nagyon nagy hézagok tártonganak. Köszönöm. And were you also giving the presentation? Meghallgathatnánk esetleg a fogyasztók és a közbeszerzések kapcsán készült jelentést is? Köszönöm. Okay, good morning. Um, I'm... Jó napot kívánok! Most a közbeszerzésről fogunk egy beszámolót hallani. Nézzük meg, hogy mik voltak a céljai a tanulmánynak, Nos, hát mi azt kértük, hogy vizsgálják, vizsgáljuk meg a közbeszerzési eljárások költségeit, és az, hogy vajon milyen előnyök fakadnának abból, hogyha a közbeszerzési piacon is megvalósulna a belső piac. A célunk az volt, hogy bizonyítékokat szerezzünk azzal kapcsolatban, hogy a fogyasztók milyen előnyöket regisztrálnának ebből, és case studies is szerettünk volna önök elé tárni, hogy konkrétan lássuk azt, hogy hogyan néznek ki ez a helyzet. A második elemet, elem az az információgyűjtés és a gazdasági elemzésekre vezethető vissza. Nagyon sok jelentés, illetve tanulmány született már ezekről a kérdésekről, a közbeszerzési eljárások, illetve ezen piaci szegmens vizsgálatáról. Három tanulmányt, ilyen esettanulmányt fogunk bemutatni, különböző hatóságok szemszögéből, illetve a fogyasztók, felhasználók szemszögéből is, és három különböző szektort vizsgáltunk meg ebből a szempontból. És végül egy gazdasági elemzést is végeztünk, amelyen keresztül számszerűsíteni próbáltuk azokat az előnyöket, amelyek esetlegesen a rések betöltéséből származhatnának. Nézzük meg, hogy hol vannak a problémák, a joghézagok. Részben a jogalkotásban rejlenek ezek. Az egyik nagyon fontos kérdés, hogy ez még az új közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogalkotás előtt született, egy teljesen új irányelv lépett most életbe, de annyira ö, kevés ideje van ez még, ö, vagy kevés ideje működik egyelőre, hogy még nagyon nehéz erről konkrétumokat mondani. Nagy valószínűséggel ez az új irányelv sok minőségi javulást ér majd el, de hát ugye még csak ennek az évnek az elején került bevezetésre. Ezzel együtt megvizsgáltuk azt, hogy a, hatály, a hatája, milyen problémák vannak, az irányelv hatájával, jobb a teljes rezsim alkalmazása, a kevésbé ö, kiterjedt változatokhoz képest. Aztán az alkalmazások, illetve az eljárásokban alkalmazott rugalmasság, a stratégiai közbeszerzés. Itt szerettük volna például a környezetvédelmi célokat megjeleníteni a közbeszerzési eljárásokban, de ebben azért kockázatok is vannak. Főként, hogyha összehasonlítjuk az új jogszabály által teremtett háttérrel. Aztán a hozzáférés a különböző országokban, jogszabályi háttér miatti különbségek, és aztán ugye itt az irányítás, a kormányzás is nagyon különböző módon valósul meg különböző tagállamokban, és aztán végül a koncesziók. Ezzel a területen nagyon kevés európai jogszabály foglalkozik, és egyelőre nagy részt tagállamonként bomlik le a koncesziós piac. Hogyan is néznek ki tehát az esettanulmányaink? Administratív költségek, különböző problémák, a hatóságok és a közbeszerzésben résztvevők által meghatározott módon kétféle megközelítést alkalmaztunk, de egyik sem tökéletes. Az első megközelítés 2006-ból származó tanulmányunk alapját jelentette az akkori jogszabályi háttérrel és irányelvekkel. Azóta persze infláció is volt, az Európai Unió bővült, és növekedett a közbeszerzési eljárások volümene is. Nos, hát az eredeti problémás terület, vagy hézag alapján próbáltuk meg számosítani a jelenlegi helyzetre nézve a különbséget, amely körülbelül 49,7 milliárdot jelentene, és az éves szinten 22,7 milliárd. A másik megközelítés az általános megtakarításokat veszi figyelembe a rendszer mm, európai szintű kiterjesztésére nézve. 57,3 milliárd euró lenne az éves megtakarítás ebből a megközelítés kis kalkulációja alapján. Ahogyan már korábban is elmondtam, 2014. januárjától az új jogszabály életbelépésével biztos, hogy nagyon sok minden fog változni ezen a helyzeten, de ezt egyelőre nagyon nehéz előre látni. Azután azt is, lenne, azt is jó lenne látni, hogy azért vannak még olyan természetes akadályok, mint például a nyelvhasználat, tehát olyan természetes akadályokról beszélünk, amelyek nem fognak változni. Ez főként a szolgáltatási piacon tapasztalható, de ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy azért van lehetőség a növekedésre, és az új jogszabály minden bizonyal jó hatással lesz a hézagok betöltésére. Thank you, Chris. And then back to Wojciech on... Köszönöm szépen. A fogyasztóvédelmi jogszabályok együttesét is akkor most megvizsgáljuk. Parancsoljon. Köszönöm. Ismét én beszélek. Kollégámat, Mark Pékeköt képviselem, ő készítette el a fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos elemzést, de ma nem tudott eljönni. A megközelítésünk itt is hasonló megvizsgáljuk a fogyasztóvédelem területén létező jogszabályokat. Eddig néhány területen már meg lehetett határozni hiányosságokat, esettanulmányokat készítettünk, gyakorlati eseteket vizsgáltuk, amelyekben a, amelyek érinthetik a fogyasztókat és a vállalatokat negatív módon, Megkíséreltük számszerűsíteni az eredményeket, a tanulmányok, az esettanulmányok alapján, konkrét eseteket vizsgálva, megpróbáltunk számszerűsíthető következtetéseket is levonni, de ez majd röviden ismertetem, hogy milyen módszereket alkalmazunk ilyenkor. Hol vannak ezek a hiányosságok a fogyasztóvédelmi akiban? Több olyan területen véleményünk szerint komoly problémák is vannak. Az egyik a kereskedelmi garanciák kérdése. Ezt elég fragmentált módon alkalmazzák a jelenleg létező jogszabályokat is. Azután vannak olyan területek, amelyeket nem fed le semmilyen EU jogszabály, például a tranzakciók fogyasztó és kereskedő közötti nagy értékű, de nem szabályozott tranzakciókra gondolok. Alapvetően C2C eh, tranzakciókat, fogyasztók közötti tranzakciók, eh, különösen a online módon valósulnak meg, eh, és például az eBay keretében, ahol nincsen az árverést bonyolító szervezet, a fogyasztói hitelek is ide sorolhatók, azután a szerencsejátékok, online szerencsejáték, itt sincsen EU fogyasztóvédelmi jogszabály Megpróbáltuk ezek után három területen számszerűsíteni is az eredményeket. A mm, kereskedelmi garanciák, a fogyasztói hitelek és a szerencsejáték, online szerencsejáték volt ez a három terület. Itt vannak a számok. A legmagasabb számot a szerencsejátéknál találjuk. Itt az egységes piac hiánya 5560 millió eurós pluszköltséget jelent. A szagállamok között egymásnak nyújtott szerencsejáték szolgáltatásokat is figyelembe vettük. Tehát ezen a területen, ha tényleg megvalósulna egy belső piac, és megvalósulna egy konvergencia, nagyon nagy nyereséget hozna. A második területen állnak eh, a problematikus szerencsejátékkal kapcsolatos kérdések. Ez is egy olyan terület, ahol javíthatna a helyzeten, ha az egységes belső piac eh, ezt eh, is, tehát belevettük ebbe a számba, ez is benne van. A fogyasztói hiteleknél a szám egy kicsit alacsonyabb, ennek az a magyarázata, hogy itt nagyobb a határon át nyúló verseny, fogyasztói hitelek nyújtásánál, és um, ez befolyásolja a fogyasztóknak nyújtott hitelfeltételeket. Tehát itt uh, kicsit alacsonyabb a szám. Végeztünk még egy vizsgálatot. Megpróbáltunk elgondolni azt is, hogy mi lehetne esetleg a, a végösszeg, mennyit nyerhetnénk, hogyha a fogyasztói akiban az összes lyukat kitömbetömnénk, és itt kb. 58 milliárd eurós összeget becsültünk meg. Tehát ennyit lehetne nyerni, hogyha megszüntetnénk az összes hiányosságot a fogyasztóvédelmi ákiban. Ez egy olyan terület, ez, ahol az elmúlt években jelentős jogalkotási munka zajlott, és nőtt a fogyasztóvédelem szintje, mértéke, de azért még maradt néhány hiányosság, és itt bizonyos területeken különösen ott, ahol a belső piac nem működik, vagy nem létezik, és ilyen terület, amit említettem, a szerencsejátékok, ott, ott, ott nagyon nehéz dolgokat kellene még megoldani. Egy másik fontos kérdés Nyilvánvalóan, hogy ez a terület kapcsolódik más jogalkotási területekhez, digitális egységes szolgáltatásokhoz, ezért egy szélesebb megközelítésre lenne szükség. Több mindent kellene egyszerre vizsgálnunk, akkor is, amikor a fogyasztóvédelmi akival foglalkozunk. Itt is egy integrált megközelítésre lenne, tehát szükség figyelembe kellene venni, mint mondtam, szolgáltatásokat, digitális belső piacot technológia, változó üzleti modellek eh, gyakran arra kényszerítik a jogalkotókat, hogy eh, megpróbálnak felzárkózni a folyamatokhoz és követni azokat. Köszönöm. I, I should have done this at the beginning and I apologize. Um, ezt el kellett volna mondani az elején elnézést, hogy ezt nem mondtam el, hogy ki melyik prezentációt tartotta, hogy önök is tudják, hogy kihez intézik a kérdéseiket. Dr. Marco Hafner beszélt az áruk szabad mozgásával kapcsolatos kérdésekről, szolgáltatásokat. Jacques Helfman professzor a SEPS-től tartotta. Chris Smith tartotta a prezentációt a közbeszerzésről, a Europe Economics munkatársa, és Wojciech Prezinskit hallgattuk meg most, remélem jól, jól ejtettem ki a nevét, a GHK International-től, ő a digitális belső piacról és a fogyasztóvédelmi akiról szóló előadásokat tartotta meg. A dossziéban megkapták mindegyik rövid előadásnak, prezentációnak a szövegét egyelőre angolul, de majd ezeket le is fogjuk fordítatni. adjuk a fordítói szolgálatnak, és talán ez is hasznos lesz, de hát itt a költségekre is kell figyelnünk. A szakbizottságunk adta a megbízást ennek a jelentésnek vagy tanulmánynak az elkészítésére, ezért arra kérem önöket, hogy olvassák el valóban a prezentációkat, mert nagyon magas színvonalúak voltak, nagyon sok részletet tartalmaztak. Hogyha megnézik a dossziéjukat, a csomagot. Itt van némi zavar, és a digitális belső piacra vonatkozó és a közbeszerzésről szóló prezentációk a harmadik csomagban találhatók de az esettanulmányok, az esettanulmányok különösen érdekesek, például a szolgáltatásokról szóló esettanulmányt eh, említette is az előadó. Ez nagyon érdekes tanulmány az orvosi, orvosgyógyászati eszközökről. Itt nem csak költségekről van szó, hanem megfizethetőségről is, hogy valami meg lehet -e fizetni az ilyen kiváló minőségű termékeket, ezekhez hozzá lehet-e férni. Nem csak a költségekről van szó. Ez egy nagyon aktuális kérdés, nagyon sok levelet is kapunk ebben a témában ezért ez különösen hasznos eset tanulmány. Az 53. oldalon kezdődik az áruk belső piaca részben. Hát néhány jelentést, ezeket a jelentéseket valóban részleteiben is érdemes még átolvasni, mert nagyon hasznosak, mint mondtam, különösen az eset tanulmányok nagyon érdekes példákat hoznak fel. Akkor most hallgassuk meg Maria Grappini kérdéseit. Thank you very much. Eh, mulțumesc. Köszönöm szépen. Felicit. Köszönöm szépen. Szerettem volna először is gratulálni a témák felvezetéséhez, és szeretnék gratulálni a szakértőknek is, amiért ennyire fontos tanulmányokat tártak elénk. Tudom, mit jelent néhány percben egy nagy, hosszú kutatómunkát bemutatni, ez sokszor frusztráció forrása az előadóknak. Ezek nagyon fontos kérdések hazám szempontjából. Három kérdésem volt, nem emlékszem sajnos a nevekre, a szakértők neveire, de azért biztosan majd mindenki emlékszik, hogy melyik kérdés az kihez szól. Elképzelhető, hogy önöknek nem volt ideje arra, hogy a fizetési dokumentumok eltérőek tagállamról tagállamra haladva, és ez problémákat okozhat. Tehát én a román helyzetet ismerem, és tudom, hogy ez egy problémás kérdés. Tehát ez lenne az első kérdésem. Itt azokról a speciális fizetési dokumentumokról beszélek, amelyek a belső piacon nagy akadályokat jelenthetnek. Lenne még egy kérdésem. Vajon sikerült-e megvizsgálni a helyzetet a közbeszerzés szempontjából. Mondok egy példát, mondjuk a metró hálózatban egy román cég szeretne eladni valamit, akkor Romániában más lesz a szerződéses modell, mint mondjuk Németországban vagy egy harmadik országban, és ezen szerződések administratív költsége nagyon magas. Ezen felül nagyon nagy problémát jelent számunkra Romániában a késlekedés. Ugyanis nagyon bonyolult a fellebezési lehetőség, és nem tudom, hogy erre vannak-e megoldások, mert sokszor 6 vagy akár 12 hónap is lehet a kifizetések határideje, ami nagyon hosszú, tehát ez egyfajta korrupciónak fogható fel a közbeszerzési piacon. Lisa Jackson, next. Ja, kiitoksia. Rouva puhe... Köszönöm szépen. Lukuja. Ezek a számadatok valóban hatalmas összegekről tanúskodnak, Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy ha az Európai Unió ki tudná teljesíteni az egységes piacot, akkor az összes növekedés és teremtéshez kapcsolódó probléma megoldható volna. A kérdésem a következő. A politikában mindig prioritásokat kell meghatároznunk. Hogyha Juncker úr, az EB jövőbeni elnöke megkérdezni önöktől, hogy mi a legfontosabb teendő az egységes piac kiteljesítése szempontjából, milyen lépésekre lenne leginkább szükség, akkor milyen választ adnának neki, és mi a kapcsolat az egységes piac terén tapasztalható akadályok felszámolása, valamint a bizottsági prioritások között az intelligens szabályozás területén. Mi a kapcsolat a kettő között? Továbbá nagyon érdekesnek találtam azt, amit a regionális különbségekről mondtak. Hogyha megnézzük Franciaországot és Spanyolországot, és azt mondjuk, hogy az akadályok felszámolása esetén az ő esetükben lenne a legkisebb a nyereség, akkor ennek mi a magyarázata? Számomra nagyon érdekes volt ez, hiszen az én hazámban például a legtöbben pontosan ezt kérdezik, ezt a kérdést teszik fel. Azt szeretnék tudni, hogy az Európai Unió milyen hozzáadott értéket teremt, mit hoz a polgárok számára. Hogy én azt mondom, azt válaszolom nekik, hogy az egységes piac és az egységes piac működése az, ami hasznot hoz a számukra, akkor az olyasmi, amit nem könnyű megértetni vagy megmagyarázni a polgároknak. Talán egy harmadik kérdést is sorra vennénk még, és akkor az összes kérdést le- egyszerre lehetne megválaszolni. Carlos Káje. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jól emlékszem a csekkini jelentés hatására annak idején. Számos szakpolitikai célkitűzés alapját szolgáltatta a belső piac kapcsán. Remélem, hogy ez a jelentés is ugyanilyen hasznos lesz, és sikerül majd a révén új innovatív jövőbe mutató irányokat meghatározunk, ugyanúgy, ahogy a csekkeni jelentés esetében is történt. Nyilvánvaló, hogy nem az összes ország fog, nem azonosan, azonosképpen fog az összes ország tudni hasznot kovácsolni az egységes piacból, de Tény, hogy mindenki számára hasznos lehet az, hogyha lebontjuk, felszámoljuk az akadályokat annak érdekében, hogy mindenki a lehető legtöbbet hozza ki az egységes piacból. Ez két okból kifolyólag fontos. Az egyikről a kollégák már beszéltek, az egyik okról. Válság idején a növekedés és a munkahelyteremtés jó dolog, szükség van rá. És másodszorban, ez inkább politikai kérdés, úgy tűnik, Egyesek azt állítják, kevesebb Európára, kevesebb szabályozásra van szükség európai szinten, és sokkal inkább nemzetállami fellépésre van szükség, de ezek a tanulmányok ennek épp az ellenkezőjét mutatják, nevezetesen, hogy meg kell szabadulni a tagállami akadályoktól, és több európai szintű cselekvésre van szükség. Kétségem sincs felőle, hogy ezek a tanulmányok helyes módon vizsgálják azt, hogy a polgárok számára, a fogyasztók számára milyen potenciális nyereséggel járhat a nagyobb arányú európai fellépés. Vannak olyan kérdések, amelyek mind-mind ide kapcsolódnak, például az online szerencsejáték és hasonlók, de ezekre most nincs idő kitérni. Nagyon érdekesnek találtam azonban összességében a konklúziókat, a következtetéseket, és hát hatalmas számadatokról tanúskodnak a jelentések, 56 milliárd a totális becsült nyereség. Érdekelne, hogy hogyan jutottak, jutottak ezekre a számadatokra, mert hogyha a részadatokat összeadjuk, akkor nem kapjuk meg a teljes összeget. Akkor erre a három kérdésre kérnénk a választ. Um, um, Köszönöm szépen elnök asszony. If you agree, then the experts, uh, Néhány szót szólnék én is, utána majd a szakértők is elmondanák a saját véleményüket. Krepini asszony kérdésére válaszolva, az elszámlázás a hagyományos számlázáshoz képest, nos bizonyos statisztikák azt mutatják, hogy az elszámlázás felé való elmozdulás hatalmas gazdasági nyereséget produkálna, gondolom a kollégák ezt meg tudják majd erősíteni, ami az adásvételi szerződéseket illeti, ezen a téren is pozitív hozománya lenne az előrelépésnek, Amely pedig a, köz, a közbeszerzéseket illeti, visszautalnék az IMCO múlt végzett munkájára. Nemrégiben volt egy vitám erről egyébként, egy eszmecserém, az olasz soros elnökséggel is erről. Azt hiszem, hogy ez a szakbizottság megvizsgálhatná, hogy a szabályokat mennyiben ültették át a gyakorlatba. Krepini asszony is elmondta, hogy amikor a szabályzás megszületett, azt megelőzően számos vállalkozás ment csődbe, ezért született részben a vonatkozó szabályozás, de ha jól tudom, akkor egyelőre a gyakorlati helyzeten nem sokat változtatott a szabályozás, talán a szakbizottság ezen a téren cselekedhetne, és mi természetesen szívesen segítenénk ebben a kutatási oldalról. Továbbá a másik képviselő asszony kérdésére válaszolva, a digitális egységes piac és a szabályozási fragmentáltság nagyon fontos elemek, és ez szorosan kapcsolódik az intelligens szabályozáshoz. Még mindig azt láthatjuk, hogy bizonyos irányelveket különbözőképpen hajtanak végre, új akadályok jönnek létre, és a belső piac, az egységes piacon belül még mindig nem akkora az átjárhatóság, mint amekkorának lennie kellene. Az Egyesült Államokban önkéntes megállapodások révén oldják meg az eféle problémákat, ez is olyan szempont, amelyet itt meg kell említeni. Ami a regionális különbözőségeket illeti, talán a szakértők erről többet tudnak mondani, mint én, de egy érdekes dolog, ami kiviláglik Campos Coricelli és Marietti tanulmányaiból, az az, hogy az összes tagállam, és ez Coelho úr kérdéséhez is kapcsolódik, tehát az összes tagállamban, amely csatlakozott az EU-hoz, legalább 5%-os GDP növekedés következett be, és ez dinamikusan növekedett az idő előre haladtával. Az egyetlen kivétel Görögország, meg kell vizsgálni, hogy ez miért van így. Valamilyen okból kifolyólag Görögországban a GDP nem növekedett olyan módon, mint a többi tagállamban. Talán a szakértők erről is szólhatnának részletesebben. Ez egy olyan kérdés, azt hiszem, amelyel kapcsolatosan még nem készültek részletes kutatások, ezt mindenképpen érdemes lenne megvizsgálni. Ami pedig az online szerencsejátékot illeti, a jelentésekben természetesen nem azt mondjuk, hogy új szabályokra van szükség az online, online szerencsejátékban. Tudom, hogy az imkóban ban nagyon kényes kérdés ez, Sálde Móze asszony kérdé- nevét említeném itt. De azt hiszem, hogy bizonyos gazdasági előnyök kovácsolhatók mégis a megfelelő szabályozásból, de a szakértőkre bízom, hogy ezt számadatokkal alátámasztják. Most átadnám a szót a szakértőknek. Köszönöm, elnök asszony. Um. Can I just warn you, I've got eight more. Még nyolcan szeretnének kérdést feltenni, tehát kérem, hogy rövid legyen a válasz, és konkrétan a feltett kérdésekre próbáljanak központosítani. A fő kérdés, amelyre talán megpróbálhatok választ adni, az az, hogy mik is most a prioritások. mit is kellene elmondani Junckernek. Ez egy kicsit olyan, mint a tavasz. Vagy inkább, mint a rugó. Minél lejjebb nyomjuk, annál nehezebb a helyzet. Tehát ez igazából hatalmas kilengéseket is produkálhat, tehát ezt nehéz előre megjósolni, és ezért is olyan nehéz ez a feladat. Ez egy rugó hatás. Elmondom, hogy miért. Itt van például a szolgáltatási irányelv. 7-8 évvel ezelőtt itt az Imkóban az egyik legcsodálatosabb időszak volt, ugye vannak itt a munkavállalókra vonatkozó részei, de igazából az egész helyzet nagyon pozitív, nagyon nagy hatása volt, a siker, de igazából csak most következik a legnehezebb része. Másodszorban azért is nehéz, mert a hálózatok, például az energiapiacon, sokkal nehezebb ebből a szempontból a helyzetből, hogyha mondjuk Putyin úr valamit elindít, akkor a másik oldalon erre reagálni kell. Amennyiben a tagállamok nem akarják, akkor azt mondják, hogy nem akarunk igazi belső piacot ezen a területen. Tehát igazából itt az összes hálózati szektorral kapcsolatban nagyon oda kellene figyelni a helyzetben, nem kell, hogy meglepődjünk, mert általános értelemben az infrastruktúrákat kell megvizsgálnunk, hogyha egy igazán jól működő dinamikát szeretnénk, és egy jó belső piacot a hálózatok piacán, akkor a telekom piacokat, a, az energiapiacokat, és például a vasutat is infrastruktúrális beruházásokkal kell ellátni. Aztán a magánjog, az nem európai ö, hatály alá tartozik, de mégiscsak ez problémákat okoz az EU és a tagállamok között. Például a kereskedelmi ö, vagy adásvételre vonatkozó jogszabályok. Ez továbbra is problémás, de a digitális belső piac is problémát jelenthet. 137 ö, mm, elemből áll az a lista, amelyen megpróbáltuk összesíteni, hogy milyen akadályok vannak ezen a területen. Aztán itt van a jogszabályi heterogenitás, és ez nagyon gyakran egyes tagállamok ugye saját jogalkotással élnek ezen a területen. Nem pessimisták szeretnénk lenni, csak mégiscsak arra figyeljünk, hogy hogyha ezt a rúgót megnyomjuk, akkor annak nagyon jó hatása lesz. Ne féljünk ettől. Let me just briefly, I mean... Én is csak nagyon röviden. Volt egy kérdés a szerencsejátékokkal kapcsolatban, de azért itt egy egészen más megközelítésre van szükség. Ez az egyik esettanulmány témája. A teljes végösszeg az egy top-down gyakorlat volt fogyasztóvédelmi szempontból, tehát itt igazából nagyon különbözőek a megközelítések, nagyon nehezen hasonlíthatók össze. A szerencsejátékok, amelyekről szó esik, konvergálnak. Hogyha megnézzük a mm, különböző piacokat a tagállamokban, nagyon különbözőek a piacok. A második kérdés pedig arra vonatkozott, hogy a problémás szerencsejátékosok által generált költségeket hogyan számoljuk. Ez egy komplex probléma. Úgyhogy ebben az esetben sokkal mélyebben meg kellene vizsgálni a helyzetet. Itt talán meg is állnék. I will briefly um, reply to... Röviden reagálnék néhány szakpolitikai ajánlásra az áruk mozgásának kérdéskörében. Megpróbáltunk minél több érintettel, kisvállalkozásokkal és különböző érdeképviselői szervekkel konzultálni. És azt a következtetést vontuk le, hogy tényleg szenvednek a késedelemtől, aminek az oka nem harmonizált szabályok léte, az irányelvet különbözőképpen ültetik át. A KKV-knak, hogyha különböző standardokat kell alkalmaznunk, ez sokba kerül, amikor különböző piacokon akarnak értékesíteni. Még egy érdekes szempontra bukkantunk, ez pedig a home buyers jelensége. Vannak kulturális preferenciák, és jobban szeretik a fogyasztók helyben megvenni a termékeket, mint külföldről. Ez is befolyásolja az EU-n belüli kereskedelmet. Egy opció, amit feltártunk, hogy ugye lehetne ezt javítani, ez az lenne, hogyha az elektronikus kereskedelmet javítanánk, B2B és B2C vonatkozásban egyaránt. Ezzel talán az belső piac működésével kapcsolatos hiányosságokat csökkenteni lehetne. Ez egy lehetőség, egy szakpolitikai opció, de hogy az összes akadályt hogyan lehetne leküzdeni ilyen rövid idő alatt, arra persze nincs még válasz. Ami a kulturális különbségeket illeti, a tanulmányunkban az OECD adatokból indultunk ki, és kiderült, hogy minden ország nyerne abból, hogyha a kereskedelmi akadályokat leépítenénk. De olyan országok, ahol nagyok az akadályok, a konvergencia hatás miatt kezdetben először, amikor elhárulnak az akadályok, akkor nagyobb mértékben nyernének az akadályok lebontásából, mint a többiek. Ez lenne a válaszom néhány feltett kérdésre. következő három képviselőnek szeretném most megadni a szót. Ja, Frau Vorsitzende. Elnök asszony, köszönöm szépen. A jelentések rendkívül érdekesek voltak. Felvázolták számukra azt is, hogy mennyire fontos a belső piac kiteljesítése kapcsán a digitális piac tovább építése, mert itt még nagyon sok az akadály tudjuk, hogy, de aztán már nem tudjuk, hogy még, még ennyire sok akadály van, és ebből kiderül az is, hogy a következő években hol vannak a súlypontok, hogyha növekedést, nagyobb foglalkoztatást, munkahelyeket akarunk teremteni, és hát ez a fő célunk. Egy rövid kérdésem lenne. Önök elmondták, hogy az öt különböző területen a GDP 5-8 os növekedésére lenne lehetőség. Ez most kumulatívan értendő az öt területtel együtt, vagy szinergia hatásokat is lehetne esetleg érvényesíteni, ami esetleg tovább javítaná ezt a számot. Köszönöm. Köszönöm és mm, köszönöm ezeket a számokat is, amelyek különösen a szolgáltatások területén nagyon e, lenyűgözőek voltak. Ugye, melyek azok az akadályok, amelyeket először kellene lebontani, elsőben a szolgáltatások területén, hogy e, minél előbb tudjunk ebből e, profitálni? elmondta, hogy fogyasztókkal is konzultáltak a szolgáltatási irányelvről. Ehhez is kapcsolódna egy kérdésem. Szükségünk van-e egy másik, egy új irányelvre, vagy pedig csak a jelenleg érvényes irányelv átültetését kell javítani, és a végrehajtását? Köszönöm szépen. Először is szerettem volna arra rákérdezni, hogy milyen jó minőségű munka, milyen jó tanulmányok születtek itt. Egy kicsit az az érzés alakult ki bennem, hogy a potenciálokról szólnak ezek a tanulmányok, de ugyanakkor az állampolgárok elképzelhető, hogy azt a fajta megközelítést várják, amely a Mm, belső piacot nem kizárólag minden jó letéteményeseként festi le. Tehát elképzelhető, hogy vannak azért negatív hatásai is a belső piacnak. Mire gondolok? Olyan esetekre, amelyek nyilvánvalóan nem a jogalkotó szándékát képezik, de mégis ez történik. Például az adók optimalizációja, most ezen a területen azt láthattuk, főként a digitális piacon, a nagy amerikai cégek kiátszották egymás ellen a különböző adórendszereket. És ebben a szektorban valóban kiteljesedik a belső piac, de mégis nem a jogalkotása hibás érte, de meg, egyesek megpróbálják megkerülni és a kiskapukat kihasználni. És áruhába bújtatni azokat a szerződéseket, amelyek igazából csaláshoz vezetnek. Franciaországban nagyon sok példát sorolhatnék erre. Aztán itt van az online játék, szerencsejáték, ez nagyon fragmentált piac, de mégis azt is láthatjuk, hogy ez nem egy olyan szektor, mint bármelyik másik, és miért is alakult ez ki? Azért, mert ez egy nagyon kockázatos terület, ami a mm, sporthoz is kapcsolódik, de ugyanakkor a szenvedélybetegségekhez és a pénzmosást is előidézheti. Tehát itt igazából nem csak a belső piac kiteljesedéséről van szó, hanem annak az árnyoldalairól is. Köszönöm. Okay, Joseph, George, you want direct those questions for us? Yeah. Köszönöm szépen, és kérem a válaszokat. Langen asszonynak mondanám a következőt. Ezek a számok éves számok, tehát eh, kumulatívan kell érteni őket a becslés, amit mondtunk, az egy maximum szám. Stipanovics úrnak válaszolom a következőt. Itt két elemet kell megkülönböztetnünk. Az egyik a végre az irányelv implementálása, a másik pedig, hogy mely ágazatokat zártunk ki a hatája alól. Ez mindig politikai döntés kérdése. A szolgáltatási irányelv kapcsán is ez volt a helyzet. Természetesen örömmel dolgozunk tovább ezen, hogyha erre felkérnek minket. Jacknek adom át a szót a szolgáltatásra vonatkozó kérdést, majd ő választolja meg. Köszönöm. A szolgáltatás irányelv végrehajtásáról nincsenek nagyon friss számok. Létezik egy 2011-es nagyon részletes tanulmány, 2012-ben ennek elkészült a az utó tanulmánya, de ez nagyon konkrét ágazatokkal és kérdésekkel foglalkozik, mint például a vállalatok jogi formája. Persze ez is hasznos, de miután itt tagállami hatáskör a szabályozás nagyon nehéz adatokhoz jutni. Hogyan lehet megtartani ezt a szabályozói hatáskört a tagállamoknál, és mégis növelni a belső piac működésének hatékonyságát. Tehát ez egy nem könnyű eh, feladat, de persze erre törekszünk. Azt mondanám, hogy a szolgáltatás irányelv eh, átültetése, végrehajtása azért nem olyan borzasztó, mint hogy az újságokban néha olvasni lehet. Ez egy borzasztó, bonyolult és eh, messzire mutató irányelv. Én azzal érvelnék, persze önök alkotók döntenek, de én azt mondanám, hogy eljött az ideje annak, hogy újra lehetározást végezzünk, ahogyan ez 2011-ben is megtörtént a szolgáltatások területén. Ezt kétféleképpen meg lehet tenni a bizottság is megcsinálhatja ezt, de ahogyan ez 2010-ben zajlott, ott akkor a tagállamok végezték el ezt a munkát, egymást vizsgálták, négy-öt tagállam alkotott egy csoportot, ők egymást ellenőrizték, és arról 2011-ben elkészült ez a jelentés. Ennek volt egy nagyon hasznos plusz hatása. A tagállamok hogyha megvizsgáltak egy másik tagállamot, és mondjuk a másik tagállamban sokkal szigorúbbak voltak a jogszabályok, akkor rákérdeztek, hogy miért kell nektek ennyire szigorú nálunk, sokkal jobban működik minden, kevésbé szigorúbb szabályokkal is. Hát és erről a jelentések ilyen nagyon hasznos tapasztalatokat tartalmaztak. Itt hát arról volt szó, hogy ugyanolyan elvek mentén vizsgálják egymást a tagállamok. Még valami felhívnám a figyelmet, Joe is említette ezt, hogy, és én ezt kiegészíteném három mondattal. Az Egyesült Államokban sokkal kisebb a kapcsolódás a szövetségi és a és az államok eh, szintje között. Nálunk pedig sokszor nagyon sok az interakció, az EU szint nézi, hogy mit csinálnak a tagállamok. A tagállamok, a bizottság és az EU szint eh, figyelembevételen nélkül is nagyon sok mindent megtehetnek, a, és még a belső piacon maradnak. Ez talán egy nagyon komplex kérdés, de egy fontos dolgot hagy mondjak el. Mondjuk országok egy csoportja, kevesebb, mint 15. Mondjuk különböző kérdésekkel kapcsolatban tudnak úgy együttműködni, ahol mondjuk az, az, az Egyesült Államokról beszélek most, tehát a szövetségi állam nem avatkozhat be ebbe. De érdemes talán megnézni ezt a modellt, hogy aztán ez alternatívája-e a szabályozásnak, mert ugye a szabályozási heterogenitás nagyon súlyos probléma, és az EU szintjén is elképzelhető az, hogy a tagállamok azt mondják, hogy meg akarjuk őrizni azt, hogy mi nekünk legyen jogunk arra a szabályozásra, de azért egy coalition of the willing is létrejöhet, tehát hasonlóan gondolkodó tagállamok együtt is részszabályokat megalkothatnak. Még egy dolog én a többi kollégám nevében nem szólhatok, de nagy figyelmet fordítottunk, hogy 30 oldal persze azért bekorlátoz azt, hogy mit lehet megtenni. De figyeltünk arra, hogy a belső piacon a szolgáltatások kapcsán, ahogyan a francia kolléganő is említette, vizsgálni kell azért a kockázatokat is, és az árnyoldalakat. Ez, ez, ez igaz. De eddig még nem sok ilyet láttam. Nagy vita folyt a szolgáltatás irányelvről, és tudjuk, hogy a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra vonatkozó rendelkezéseken kívül nagy problémákat nem találtunk. Az egész az Gazdasági Szociális Bizottság rendben azt mondta, hogy ez remekül működik. Hát Igazából nem korrekt diszkreditálni a szolgáltatás irányelvet. Pont ennek az ellenkező igaz, ez nagyon is, nagyon jól működött, és képes arra, hogy megvédje azokat a fontos dolgokat, amelyekre, amelyre ön is rávilágított. Jó, persze adó, eh, nem jó az adóverseny, az EU ezzel foglalkozhat, anélkül, hogy elveszi a tagállamoktól az adó eh, szabályozási jogát, de mondjuk az adó alap eh, harmonizációja mm, az eh, nagyon sok problémát megoldana. Köszönöm. Ne legyen adóverseny lefelé, minél alacsonyabb adók felé, és jól működik a szolgáltatás irányelv, ez volt a lényege. Négy-öt hozzászólót meghallgattunk, és utána kifutottunk az időből. Iga Soltes and Lamas van Nisselrooy and myself. És utolsó én leszek. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy egy rövid kérdést feltegyek. Tudom, hogy már kevés az időnk. Azt hiszem, az eszmecsere jól mutatja, hogy a belső piac működéséhez kapcsolódik a jogszabályok végrehajtásának kérdése. Csehországban nagyon sok tapasztalatra tehettünk szert ezen a téren, fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a jogszabályok minősége egy dolog, a szabályok betartatása, az igazságszolgáltatási rendszer működése pedig teljesen más kérdés. Úgy tűnik, hogy azokban az országokban, amelyek az utóbbi években csatlakoztak az Európai Unióhoz, és itt most nem a szabályozás minőségéről beszélek, hanem a szabályozási folyamat hosszú, hosszáról, és hosszadalmasságáról, tehát talán érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy az egyes viták, a jogviták a magányok területén mennyi ideig tartanak, és ez milyen kihatással van, ezek időtartalma milyen kihatással van a belső piac működésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Végighallgattam az online szerencsejátékra vonatkozó megszólalásokat, ez egy nagyon érdekes terület sokunk számára. Az Egyesült Királyság a legutóbb szintén szabályozta ezt a piacát. Gibraltár is hasonlóképpen cselekedett, és Sőt, Gibraltár zsebelte be előzőleg a szerencsejátékhoz kapcsolódó adókat. Most az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy cselekszik ez ügyben, és most Gibraltár beperelte őket. Érdekelne, hogy az európai parlament mit tehet azért, hogy ez a nagyon fragmentált piac harmonizált legyen, Franciaország, például egy francia pókerjátékos nem játszhatott a jelenlegi szabályok értelmében egy ész pókerjátékossal. Nagyon különbözők a szabályok, nagyon különbözők az adózási szabályok, Málta is említendő. Itt érdekelne, hogy a szakemberek hogyan látják hogyan lehet az, hogy Málta például szabályokat hoz, amelyek Csehország esetében is érvényesek, és hogyan biztosítható így módon a fogyasztó védelme? Hogyan lehet az, hogy bizonyos tagállamok az adódömping révén bezsebelik más tagállamok adóbevételeit, hiszen erről van szó, nevezzük, meg, nevezzük nevén a dolgot. Igaz, hogy ez esetben, Málta esetében például egy EU-s országról van szó, de Gibraltár esetében nem erről van szó. Akar az Európai Parlament tenni ezen a téren valamit? Harmonizálni kívánja a piacot, vagy nem? És kérdés, hogy születnek-e konkrét javaslatok a szakértők részéről, vagy egyszerűen csak a ö, lobbik ö, befolyásától vezérelve sodródunk az árral? Szeretnék választ kapni erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a szakértők munkáját. Egy terület különösen érdekel engem, amely nagyon fontos az egységes piac kiteljesedése szempontjából, mind az áruk, mind a szolgáltatások szempontjából. A közbeszerzésekre gondolok. Már a 90-es évek óta dolgozunk azon, hogy ezt a területet megfelelően szabályozzuk, de még mindig nagyon kevéssé hatékony ez a terület. Vannak bizonyos alapelveket, amelyeket be kellene tartanunk, formalitás, átláthatóság és hasonlók, és az átláthatóság itt kulcsfontosságú. Amikor azt mondom, hogy átláthatóság, nem arra gondolok, hogy a közbeszerzési tendereket hol kell közzétenni, és milyen körülmények között, hanem az átlátható kritériumokra gondolok, hiszen a kritériumok az a terület, ahol a korrupció útjára indul. Ezen a területen nincs ellenőrzés, egyre nőnek az árak, úgy tűnik összességében, hogy a rendszer nem működik megfelelően. Úgy hiszem, ez egy olyan terület, ahol a korrupció veszélyei nagyon magasak, illetve nagyon magas a korrupció kockázata. Azt szeretném mindenek előtt mondani, hogy szerintem itt az ideje, hogy 180 fokos fordulat következzen be a közbeszerzések területén. Mindazon jogszabályok ellenére, amelyek ez ideig megszülettek a területen nem csak gazdasági szempontból fontosak a közbeszerzések, nem csak gazdasági kérdés ez. A közbeszerzéseknek például más elemeknek, elemekhez is kapcsolódni kellene, például a demográfiai elemekhez. Amikor megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mi történik a közbeszerzések területén, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy egy adott közbeszerzés például elérte el a célját. A közbeszerzés nem lett öncél, eszköz kell, hogy legyen bizonyos célok eléréséhez. Meg kell vizsgálni utólag, hogy mi volt a közbeszerzésről születő döntés előtt a cél, amit el szerettünk volna érni ezen, az, ezen eszközzel, és utána utólag megnézzük, hogy elértük -e ezt a célt vagy sem. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogyha Európa növelni kívánja a tagállamok közötti együttműködést, szorosabbra kívánja azt főzni, akkor biztosítani kell, hogy legyen európai szintű ellenőrzés is. Úgy érzem, hogy a mutatók nem túl megfelelőek. Érdekelne, hogy hogyan jutottak azokhoz az adatokhoz, amelyek arra vonatkoznak, hogy az áruk és szolgáltatások piacán mennyi pénzt lehetne megtakarítani. Én úgy érzem, hogy a, nagyon sok joghézag van, például az orvosi felszerelések, az információs technológiai rendszerek és az építés az a építőipar területén. A kérdésem tehát az, hogy az önök által használt indikátorok, mutatók vajon hasznosak voltak-e, megfelelőek voltak-e, felmérhető-e velük például az, hogy a közbeszerzések területén megfelelőek a, megfelelő a helyzet vagy sem. Köszönöm. Köszönöm szépen. geven op, op de studie als zo. Ez a tanulmány, és most számomra a legfontosabb üzenete az volt, hogy a többi intézmény és az Európai Bizottság is vonja le következtetéseket, illetve megkapták ezeket a számokat, és ebből tudnak következtetéseket levonni. Ezzel nagyon sok mindent el tudunk érni, meg tudunk valósítani a polgárok számára. Tehát az eljárás fontos a mi szakbizottságunk számára is. Ugye rengeteg tanulmány készül a mi megbízásunkból is, de ez egy különleges jelentés, egy különleges pillanatban született meg. Most lesz az Európai Bizottságból egy digitális agendáért és a belső piacért felelős új biztos. És szeretném tudni, hogy most ez a tanulmány egy a tucat között, vagy pedig mi az IMCO mondhatjuk azt, hogy mi adtunk megbízást ennek az elkészítésére, és ez legyen az alapja a mi munkánknak, és az intézmények munkájának is. Ez mutasson irányt a számunkra bizonyos problémák megoldása felé, mert különböző ágazatokban erre megvan a lehetőség is. Tehát ez egy nagyon fontos jelentés, de hogyha ez csak a több száz a parlament által elkészítetett tanulmány egyike lesz, akkor elmulasztjuk ezt az esélyt. A következő időben hogy fogjuk ezt, ezt megtenni? Itt nagyobb fokozatra, gyors, gyorsabb, gyorsabb fokozatra kellene kapcsolni. So I've saved the last question for me. Az utolsó kérdés. Szerintem nagyon jók ezek a jelentések. Nagy számokról van szó, de természetesen figyelembe veszük azt is, hogy minél nehezebb kipréselni az utolsó cseppeket, hát ugye annál nehezebb a helyzet. Nos, hát itt ugye kis részekről van szó, amikből összeáll ez a mozaik, és nagyon nagy munkát kell még végeznünk, hogyha el akarjuk érni ezeket a nagy számokat, akkor igazából minden egyes kis ö, cselekvést meg kell tennünk, és fontos az, hogy az egyes területekre specifikusan odafigyeljünk. Ugye itt a szemeszterről is szó esett, de specifikus tevékenységekre van szükség, és ezen belül a külföldi közvetlen befektetések előtt álló akadályok érdekelnek engem. Milyen konkrét akadályokról gond, milyen konkrét akadályokra gondoltak önök, hiszen a befektetés rendkívül fontos a növekedés, illetve a munkahelyteremtés szempontjából. Tehát itt specifikus választ kérek. Uh, Néhány gondolatom lenne még nekem is, és aztán átadom a szót a szakértőknek. Szerintem itt nagyon alapvető kérdésekről esett szó, mint például a megvalósítás. Az elején elmondtam, hogy a jelentés, vagy a tanulmány készítésekor különböző konklúziókat vontunk le. És olyan nem várt elemek is felszínre bukkantak, amelyekkel nem számoltunk eredetileg és fontos ebből a szempontból ezt az inkább kockázat alapú megközelítést alkalmazni, és nem annyira a szankció alapú megközelítést. És aztán itt van az egész piacfelügyelet kérdése, az inspekciók, és ugyanakkor mindennek még ráadásul költséghatékonynak is kell lennie. Ami az online játék, szerencsejátékokat illeti, itt az eljárás szempontjából azt tudom elmondani, hogy önök egy saját kezdeményezésű jelentéssel is élhetnek, megvan erre a jogalap a szerződésben, amennyiben úgy gondolják, hogy fontos fogyasztóvédelmi szempontból ezt a területet szabályozni. Ami pedig az értékelést, illetve a megvalósítást illeti. Nos, hát az egész értékelési rendszer lényegét a peer review képezi, de elképzelhető, hogy a jogszabályok hatékonyabb megvalósítása további eredményeket hozna. Szeretném felhívni a figyelmüket az Európai Bizottság által végzett rendkívül fontos tanulmányra, amelynek egyébként keresztreferenciái az itt említett tanulmányokat is behozzák a képbe. 2010-ben a bizottság a közbeszerzési eljárásokról kérte, hogy végezzünk egy mélyreható tanulmányt. Tavaly meg is született ez a jelentés, rajta is van a honlapon, de nem igazán használták még fel, pedig ez egy nagyon érdekes tanulmány, sok mindenre kiterjed, és azt a konklúziót vonja le, hogy Európa többet tehetne a kiskereskedelem területén, itt részletes cselekvési tervekre lenne szükség, tehát olyan szektorokra vonatkozólag igaz ez, amelyek keresztül hasítják a gazdaság különböző szegmenseit. Nagyon örülnék annak, hát általában az IPRS nagyon szívesen támogatná ennek a szakbizottságnak a munkáját különböző ö, tanulmányok elkészítésével. És most átadom a szót a kedves kollégáknak. Két parlamenti képviselő is beszélt a nemzeti jog megvalósításáról. Ezzel kapcsolatban egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel. A belső piacra vonatkozó szabályok, Malcolm Harbour, a korábbi IMCO elnök már megvizsgálta ezeket a kérdéseket. Az egyik probléma az a közbeszerzési eljárással kapcsolatos Remedies Directive. Igen, ez valamiféleképpen meggyógyítja azokat a problémákat, amelyek a nemzeti közbeszerzési jogban tapasztalhatók. Célja harmonizáció. A legjobb módja ennek pedig egy négybetes szó, négybetű szó, angolul it's MS. Tehát van egy könyv, amiben ott vannak a bevált gyakorlatok, és az is, hogy mi az, ami viszont nem működik. Tehát megvizsgáltuk azt, hogy mi működik, mi nem működik, hol akadnak el a folyamatok teljes mértékben egyetérték azzal, hogy a tagállamok szeretnék, nem biztos, hogy szeretnének tenni valamit emiatt. Nem tudom, hogy ez a nemzeti jogban rejlő akadályok miatt van, vagy egyszerűen csak a korrupció miatt, de az biztos, hogyha előre szeretnénk lépni a jog érvényesítés területén, akkor a tagállamokkal kellene egyeztetni. Nem tudom, hogy ez megérje, de majd önök eldöntik szeretnék visszatérni én is a közbeszerzéssel kapcsolatos néhány felvetésre. Az első lényeges megállapításunk a korrupcióval, a csalással is összefüggött. Az Európai Bizottságnak van egy, van egy közleménye korrupció ellenes harcról, és mi ezt is elemeztük és figyelembe vettük. Ez valós agály, és nagyon komoly hatásai vannak a korrupciónak, ezről kitértünk a jelentésben. 20-22 százalékát teheti ki a korrupciós pénz a szerződések teljes összegének. Tehát az jelentésünkben egy olyan rész, amiben komolyan foglalkozunk a csalásokkal és ezeknek a visszaélésekkel és ezeknek a hatásaival. Visszatérve, értve rátér egy másik kérdésre, hogyan kaptunk adatokat. Az Európai Bizottságnak van egy prognózisa, megbecsülte a szerződések értékét, hogyha kiírnak egy pályázatot a közbeszerzési hatóság, akkor nagyjából lehet tudni, hogy ennek a szerződésnek mennyi az értéke. Persze nem ilyen egyszerű ezeket a adatokat így kezelni, mert az elemzésünkben azért figyelembe vettük azt, hogy mondjuk van különbség a várt szerződéses végösszeg és a ténylegesen megvalósult beruházás után a valós összeg között. De hogyha itt lehet megtakarításról beszélni, akkor lehet, hogy ez összefügghet a közbeszerzési irányelvel, és ezek így indirekt módon benne vannak ezek a gondolatok a jelentésben és a, mondtam, a bizottság adataiból indultunk ki. A harmadik pont azzal függött össze, hogy ezekkel az adatokkal ki tudjuk-e értékelni, meg tudjuk-e becsülni azt, hogy egy közbeszerzés sikeres volt, vagy sem. Ezeket az adatokat mi úgy próbáltuk felhasználni, hogy azt mondtuk, hogy ez, ez talán lehetséges. Nézzük meg, hogy mennyi megtakarítást lehet elérni. Megpróbáltuk kimunkálni azt, hogy milyen haszon lenne elérhető, és elég részletesen megpróbáltuk elmélyülten elemezni és megérteni, értelmezni ezeket a folyamatokat. Én is szeretnék gyorsan az FDI-re vonatkozó kérdésre e, válaszolni. Ebben az e, agregált e, elemzésben persze az OECD adatok álltak csak rendelkezésre, a közvetlen külföldi beruházásokra vonatkozó adatok, és ebből próbáltuk megállapítani, hogy mi a fő mozgatórugója az FDI-knek mondjuk a külföldi beruházások eltérő adókezelése, vagy más jogszabályok. Ez volt az egyik sarokkövelnek az értékelésnek. Kiderült, hogy ha csökkentjük az, az akadályokat, abból származhat haszon, de még több kutatásra van szükség, többet kell elemezni azt, hogy ezeknek a, az akadályoknak a hátterében milyen fő mozgatórugók állnak. az akadályok, hát tudjuk, hogy vannak, csak nem tudjuk pontosan, hogy mik ezek az akadályok, ezért itt még sok munka vár ránk. Köszönöm az összes előadónak, tovább tudunk gondolkozni a hallottak alapján, és tovább fogjuk elemezni a számokat. Nagyon köszönöm Önöknek. A következő napi rendi pontra térünk rá, mert kicsit már is késedelemben vagyunk. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszter a 2014. évi prioritások végrehajtása. Koferáti képviselő jelentéstevőnk beszélni fog az eszmecseréről, utána illetőleg bevezeti az eszmecserét, utána az jelentéstevők kapnak elsőként szót. 58 módosító van, ezekről holnap szavazunk, négy kompromisszumos módosító is van. Köszönöm szépen mindazoknak, akik az ütemtervnek megfelelően nagyon gyorsan dolgoztak, átnézték a módosítókat és kompromisszumos módosítókat alakítottak ki. Holnap fogunk itt az Imkóban szavazni a jelentésről, illetve a véleményről, az ECON pedig október 7-én szavaz, a plenáris elé pedig október végén kerül az ügy. Sergio, tiéd a szó néhány percre, és utána mindenki, minden árnyék jelentéstevő egy-egy percet kap, és utána a többi képviselő. Kérem jelezzék, hogyha kérnek szót. Grazie. Köszönöm szépen. Nagyon röviden a most új kollégák számára, hogy mindenki értse, hogy milyen kontextusban is mozgunk, Az európai szemeszteren belül, főként az első időszakban három jelentés született a parlament részéről. Az elsőt az ECON készítette, ez a makrogazdasági mutatókra mutat, a másik az EMPL, tehát ez a foglalkoztatási aspektusokat veszi figyelembe, és aztán ott van az IMCOE, amely pedig a teljes, az egységes piaci szempontokat helyezte előtérbe. Ma az IMCO jelentésről fogunk beszélni, és arról a jelentésről, amely ennek nyomán született, és amelyről néhány napon belül fogunk majd szavazni. Illetve arról is szeretnék beszélni, hogy milyen más szakbizottságok készítettek véleményt ehhez a jelentéshez, olyan jelentéseket, amelyek az elmúlt időszak, tehát az európai szemeszter időszakában megvalósult eredményekre mutatnak rá. Nos, hát én rám jutott ez a feladat, hogy én készítettem ezt a mostani véleményt. És erről nem sokára ugye szavazni is fogunk. Ezen a szövegen keresztül megpróbáltunk erősíteni azt, hogy a parlament hogyan is vélekedik a belső piac működéséről, és hogy mindenek milyen kapcsolata lehet a gazdaságpolitikához, és konkrétan a munkahelyteremtéshez hogyan kapcsolódik. Az Európai Bizottság vonatkozó kommunikációját is figyelembe vettük, főként az ország specifikus ajánlásokat. Én azt hiszem, hogy itt sikerült előrelépni, de azért még mindig nagyon nagy munka vár ránk, és majd meglátjuk a következő időszak során, hogy hogyan is halad ez a dolog. Nem szabad elfelejtenünk azokat az aggodalmakat, amelyeket korábban már hangoztattunk, ez a fiskális koordináció és a modernebb közigazgatásra vonatkoznak, de amelyet amelyek mind abba az irányba mutatnak, hogy a belső piacot valóban harmadik pillérként kezeljük. Mi ezt így tesszük, de igazából ez mégis, mintha a kormányok számára nem lenne teljesen világos. Ez egyébként a 2020-as stratégiának is részét képezi, hát ezt azért elég szépen lesöpörte az asztalról a, a válság. Az európai szemeszter célja, hogy inkluzív legyen, és ezért nagyobb közberuházásokra van szükség szerintünk. Például a kutatás, fejlesztés, innováció, közlekedés területén. Nagyon fontos a minőségi közszolgáltatások kérdése, modernizálni kell a közigazgatásokat, és szükséges a, belső, a digitális belső piac kifejlesztése. Ez lesz egyébként a jövő ö, nagy témája. Azok a módosítások, amelyek beérkeztek, összesen 58 ilyen módosítás van. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik megírták őket. Én úgy gondolom, hogy mindegyik beépíthető abba a logikába, amelyet az imént vázoltam fel, és ez minden bizonyal segíti a munkánkat. Négy kompromisszumot tudtunk tető alá hozni a kollégákkal, és vannak itt azért apró különbségek még, amelyekről majd még a mai délután folyamán tudunk beszélni, és akkor így holnap a szavazás során már világossá válnak. A módosítások, nem, bocsánat, a kompromisszumok, javítja magát Koferáti úr, az ország specifikus ajánlásokra vonatkoznak, illetve arra, hogy a reálgazdaságba közberuházásokat kell eszközölni, a ko- szociális kohézió erősítése és a közigazgatás modernizációja. Én azt hiszem, hogy optimista vagyok, remélem, hogy meg fogjuk tudni szavazni ezt a szöveget, és be tudjuk teljesíteni azt a munkát, amelyet már régebben megkezdtünk, sőt már egy nagyon előre haladott állapotában vagyunk ennek a folyamatnak. Én remélem, hogy holnap nagy többséggel el tudjuk fogadni ezt az anyagot. Ezzel kapcsolatban vannak tehát még nyilván pontosítások, és nagyon szívesen válaszolok a feltett kérdésekre. Um, the EPP Shadow Indico Galperez. Elbec Ildikó következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! először is szeretném megköszönni cofferati úrnak a munkáját. valóban igaz fifty eight módostó javaslat került benyújtásra és ebből négy olyan kompromisszum is összeálltásra került ami javtja a jelentésnek a szerkezetét és ez az együttműködés ez nagyszerű volt a jelentéstevővel és az irodájával is volt egy kiinduló pontunk ami tartósan megjelenik ebben a jelentésben és összességében tükrözi az imco tagjainak a véleményét is mégpedig a belső piaci pillérnek a megerőstése. valamennyien úgy látjuk az előző napirendi pont is pont ezt erőstette meg hogy egyrészt a belső piacon belüli szabályok egyrészt szövevényesek másrészt viszont nem tudjuk kihasználni azokat az előnyöket amit a belső piacnak a teljes kiéptése jelenthetne úgyhogy van még tennivalónk e, e tekintetben. kicsit beemelném az országspecifikus ajánlásokat is aminek meg a végrehajtási hatékonyságával van baj hiszen nem hasznosul és e, nem is teljesül be minden amit a bizottság szeretne elérni ott meg módszertani és együttműködési problémákat látok egyetértek cofferati úrral a tekintetben hogy a kkv finanszrozási lehetőségeit hangsúlyosan ki kell emelni hogyha azt reméljük hogy a kkv lesz a gazdaságnak a hajtómotorja egyáltalán a foglalkoztatottságot rajtuk keresztül tudjuk növelni az innováció itt jelenik meg vagy éppen a társadalmi integrációnak az egyik szintere akkor valóban keresni kell újabb forrásokat esetleg alternatv eszközöket is a kkv k lehetőségeinek a növelésére is. hasonló véleményem van az adópolitikáról is visszautalok az előző napirendi pontra ahol az elemzők kiemelték hogy adókoordinációt úgy is lehet csinálni hogy nem csinálunk közben adóharmonizációt viszont amit én szeretnék látni az nem egy adóharmonizáció de egy olyan információs rendszer és kérem is a kollégáknak a támogatását e tekintetben amit már egy adóügyi jelentésben is megfogalmaztam hogy sokkal több információnk legyen arról hogy az egyes tagállamok milyen intézkedéseket tesznek akár az adócsalás akár az adóelkerülés akár adóvágások vagy emelések tekintetében mert ez is hozzájárulhatna a belső piac kiteljestéséhez. ami a kompromisszumokat illeti viszonylag könnyű a helyzetünk hiszen a négy kompromisszumból anélkül hogy változtatási igényünk lett volna tekintve hogy lefedi a, azokat a módostókat amiről szól tudjuk támogatni. Két kis kérésem és javaslatom lenne, amit a kooperatív már előzőleg meg is beszéltem, a kettes és a hármas kompromisszumhoz kapcsolódva. Az egyik csupán egy jelző a kettes kompromisszumba, ez a friss jelző, ami az állami, tehát köz- és magánforrások esetén megjelenik én szeretném hogyha ezt törölni tudnánk ezt a jelzőt annál is inkább mert bár értem a szándékot de ez nem egy egzakt közgazdasági terminológia. tehát jó a megközeltés de enélkül is ugyanazt a célt el tudjuk érni. én az eredeti javaslatot itt jelző nélkül jobbnak érzem. ami a hármas módostót illeti itt is csak egy megközeltési illetve egy törlési javaslatom van. el tudom fogadni a kompromisszumnak az irányát szerkezetét üzenetét azonban a szegénységnek a felszámolása ez egy túlzó és irreális elvárás ebbe a kompromisszumba. egyébként érintettük a szegénységet két sorral talán följebb egy, ugyanebbe a kontextusba ez nem erősti ezt hanem eh, megismétli amit eh, nem tartok nagyon fontosnak eh, annál is inkább mert teljes felszámolása a szegénységnek irány lehet de, de azt tudjuk hogy nagyon nehezen tudnánk ezt elérni és, és nem is ez a jelentésnek a tárgya. úgyhogy ha lehetséges ezt töröltetni szeretném. e két megjegyzéssel és kéréssel és remélem a délutáni egyeztetésen ezt sikerre is tudjuk vinni a mi frakciónk a jelentést üdvözli és tudja is támogatni. köszönöm szépen elnök asszony! Um, Thank you very much. Um... Nagyon szépen köszönjük. Én lennék az ECR eh, árnyék jelentéstevője, úgyhogy most megadom magamnak a szót. Először is fontosnak tartom, fontos emlékeznünk arra, hogy a gazdasági szem, szemeszter nem csak a, a makrogazdaságról szól, hanem a gazdaságról, mint tágabb értelemben vett gazdaságról egy olyan szöveg, amely az egységes piacot vizsgálja sok területen, sok szempontból nagyon hasznos lehet, hiszen az Európai Unió egységes piacának különböző elemeit vizsgálja. Én olyan módosítókat nyújtottam be, amelyek mindenek előtt a szolgáltatások, a hálózatok, a digitális gazdaságra vonatkoznak, ezek is generikus fogalmak, Szerintem itt részletesen fogalom meghatározásra van szükség, erre vonatkozó módosítókat határoztam, fogalmaztam meg. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy az egységes piac adta lehetőségek kiaknázásához támogatást kell nyújtanunk a polgároknak, ilyenek például az egyablakos ügyintézési lehetőségek. Továbbá, ami a tagállami végrehajtást illeti, tudjuk, hogy rengeteg energiát fordítunk a jogszabályok létrehozására, ezért gondoskodnunk kell arról is, hogy ahol lehet a megfelelő módon hajtsák végre, hogy elérjük a kívánt célt. Ma délelőtt a szakértőinkkel is többek között erről beszéltünk, hogy vagy a szemeszter révén, vagy pedig országról országra haladva Mit tehetünk annak érdekében, hogy a joghézagokat betömjük, hogy a végrehajtás területén is jobb eredményeket érjünk el, és így tovább. Fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság a beruházások szükségességét kezeli prioritásként. Ez is kapcsolódik ahhoz, amit ma délelőtt hallhattunk, nagyok az akadályok a beruházások esetében, főként a magánszférában, és a közvetlen külföldi befektetések területén nehezen férnek hozzá a KKV-k a finanszírozáshoz, és a nagyobb projektek esetén is nagyon nehéz előteremteni a finanszírozást, ez is egy olyan probléma, amit meg kell oldani. Hmm, teljes mértékben támogatom a legutóbbi ö, hozzászólást a friss források tekintetében. Én sem értem, hogy ez pontosan mit is jelentsen. Ez a szakbizottság általában nagyon pontosan fogalmaz, pontosan használja a fogalmakat. Úgy tűnik ez egy újfajta fogalom. Közgazdászként nekem ez egy kicsit furcsa. Szerintem is inkább töröljük ezt a kompromisszumból. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kompromisszumokat, a hozzászólásokat, és, és várom a további eszmecserét, mielőtt szavazunk, de azt hiszem, egy dolog nyilvánvaló, rengeteget dolgoztunk ezen, és visszaemlékezve arra az időre, amikor a szemesztert létrehoztuk, fontos, hogy ne csak a magra gazdaságra vonatkozóan legyenek eszközeink, hanem az alsóbb szintekre vonatkozóan, és, és fontos, hogy tényleg pontosan fogalmazzunk. Mr. Goja from Aldi. Can you tell me how to pronounce your surname? Guaga. Guaga. Ne, haragudj, hogy, ne haragudjon, hogyan kell kiejteni a nevét? Guelga. Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Hogyha egyszer megtanulta, akkor már megy, mint a karikacsapás. Minden esetre én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, szerintem ez egy nagyon jó jelentés, vélemény. A kompromisszumok is sokat ígérőek, az ötös bekezdéssel kapcsolatban. Itt egy erős EU forrás injekcióról volt eredetileg szó. Most itt ez pontosan mire gondolt, hogy még több pénzt, vagy új pénzt adjunk ebbe? Nem tudom. Szerintem ez egyszerűen nem működik, csak, egy, csak pénzpazarlás szokott lenni nem fogja az EU pénze megmenteni a tagállami helyzetet, sőt, még talán rosszabb is lehet ettől. Nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy jövőorientált politikák. Itt kemény reformokra lehet szükség a KKV-k erősítéséhez. Arra lenne szükség, hogy az egész üzleti környezet javuljon, legyenek alacsonyak a kamatlábak, az államok kötvényeket bocsássanak ki, ugyanis a KKV-k nem, kap, nem jutnak hitelhez. Aztán itt vannak a bankgaranciák, mert így kaphatnak hitelt a KKV-k. És így tudnak munkahelyeket teremteni, és főleg fiataloknak munkahelyeket adni. Tehát szerintem a KKV-kra kell odafigyelnünk, hogy igazi finanszírozási lehetőségekhez juthassanak. Az LKB úgy tudom, hogy erre már előkészített forrásokat, de hát reméljük, hogy ez meg is fog történni. Nézzük a digitális menetrendet. Itt ugye harmonizálni szükséges az Európai Uniós telekommunikációs szektort, és az e-kormányzati portálok kifejlesztését is jelenti. Itt van például az online ö, szavazási lehetőség, erre szükség van Európában, tehát erre oda kellene figyelni. Ez egy nagyon fontos gondolat. Én azt hiszem, hogy hogyha együtt működünk, akkor hatékonyak leszünk. Köszönöm. Dennis de Jong. Um, Köszönöm szépen ez a jelentés nagyjából lefedi azt, hogy itt a belső piaci szakbizottságban milyen sok munkát végeztünk. Itt volt ugye a Schwab jelentés, ez egy saját kezdeményezésű jelentés volt, amely a belső piacot beépítette nagyon sikeresen az európai szemeszter gondolatkörébe. Akkor nem igazán volt más választási lehetőségünk, elmondhattuk volna azt is, hogy ahogyan azt egyes politikai frakciók szerették volna, hogy vita legyen, és igazi összeütközések, akár itt a szakbizottságon belül is, de szerencsére úgy döntöttünk, hogy erre nincs szükség, ennek nem adunk helyet, és nagyon fontos az, hogy a szakbizottság egy emberként lépett fel, és kimondta, hogy a belső piacnak az gazdasági szemeszter részét kell képeznie ugyanis mi nagyon féltünk attól, hogy a belső piacra vonatkozó jogszabályok megvalósulása csorbul. Ebben a jelentésben az árnyék jelentéstevő megpróbált beépíteni plusz muníciót, szerintem ez nagyjából sikerült is, de azért a részemről van itt még néhány olyan probléma, amelyet ma délután meg kell oldanunk. Ahogyan korábban is elmondták többen, hogyha arra koncentrálunk, amely, ami a jelentés lényegét képezi, akkor sikeresebbek leszünk, és könnyebb lesz a munkánk is, de minél mm, ágazóbbá tesszük ezt a jelentést, annál nehezebb lesz. Például ilyen az első kompromisszumos javaslat, ahol a strukturális reformokról olvashatunk, és ez egy kicsit nekem ködös, mi az, hogy strukturális reformok, ez az önmagában nem jelent semmit. Konkrétan milyen reformokra gondolnunk? A Hollandiában most éppen nagy téma a munkaerőpiac megreformálása, vagy az adórendszer reformja. Nem tudom, hogy mire gondolnak, de én szerintem ez megnyitja a Pandora szerencéjét, és túl hosszú vitákba fogunk bocsátkozni. Szerintem próbáljunk meg konkrétan a belső piacra odafigyelni, és akkor ebben a szakbizottságban meg lesz a szükséges többség. A második kompromisszum, itt azért egy kicsikét öm, úgymond mosolyra fakadtam, amikor a friss pénzek szóhasználatot olvastam. Egyesek úgy gondolják, hogy a pénz esetleg piszkos, nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire segít itt a további pénzek injekciója. De ezzel együtt, hogyha az egészet kihagyjuk, még akkor is nagyon-nagyon jó lesz ez a jelentés, mert így mindenki annyit fektethet bele, amennyit csak kíván. És végül a közszolgáltatások. Itt egy kompromisszumos módosítás is született. És megint csak azt tudom elmondani, hogy nagyon sajnálatos szerintem, hogy a magas minőség jelzős szerkezetet a minőségére cseréltük ki, ez szerintem felvizezés most megint csak mi az, hogy közszolgáltatások, elérhető közszolgáltatások. Ez legalább annyira ködös és nem pontos fogalmazás, mint a friss pénzek. Hát most attól függ, hogy kire gondolunk, hogy elérhető-e, megfizethető-e, mit jelent ez? Szerintem ettől nem lett jobb a szöveg. És aztán végül, és ebben engedhetnék is, ez rendben is van számomra. A az elmondottak jelentenek problémát számomra, tehát ez a friss pénzek. Én remélem, hogy sikerül kompromisszumra jutnunk, mert akkor nagy valószínűséggel meg fogjuk tudni szavazni ezt a szöveget. Pascal Durand. Köszönöm szépen, Pascal Durand. Pas de, pas de commentaire particulier. Nem kívánok hozzászólni. Thank you. Um... Köszönöm. Akkor még egy hozzászólónk van, Anna Maria. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm és gratulálok szerző Ferrátinak a kiváló jelentésért. Majdnem mindennel egyetértek, kivéve a kollégámat Denis de Jongot. Nyilvánvaló, hogy struktúrális reformra szükség van, ezt a bizottság is kimondta, elsősorban a szolgáltatások piacának a megnyitásával kapcsolatban, úgyhogy ez kapcsolódik a belső piacban rejlő lehetőségek kiaknázásához kollégámat, a néppárti képviselőt maximálisan támogatom a kompromisszumos meg, módosítókkal kapcsolatban, amit elmondott, az teljesen igaz, itt a friss pénz kapcsán. De fontos, amit Sergio Cafferati mondott között. Mi ennek a jelentésnek a lényege, és erre koncentráljunk, az, hogy a parlament és a tagállamok is ezt a politikai agenda élére helyezzék, a belső piac az európai gazdaság fő pillére, és hogyha nem teljesedik ki a belső piac, az probléma, hozzá kell kapcsolni ezt a belső piac kiteljesítést a 2020-as stratégiához és az európai szemeszterhez is használjuk fel azokat az eszközöket, amelyek már rendelkezésre állnak, és így érjük el a növekedést. Nem új pénzekre van szükség arra kell figyelni, és a módosítókban, amelyeknek az elfogadásáért hálás vagyok, mi arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a hatékonyságot kell növelni, javítani és nem új finanszírozásra van szükség. Az innovációra, a digitális belső piacra, a szolgáltatási ágazatra kell nagyobb figyelmet fordítani, hiszen ott a legnagyobb a potenciális új munkahelyek létesítésének a lehetősége. Sok bizottsági anyag is készült erről, innovatív kutatások témában, stb. Tehát a kompromisszumos, kompromisszumból húzzuk ki a friss, a fresh szót, és a belső piaci lehetőségekre koncentráljunk, és ne az új pénzekre. Meghallgattuk az összes hozzászóló, de még valaki szeretne szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez a 2020-as stratégia tulajdonképpen az, az Európai Unióba 2020-ra az ígéret földjének elérkezését ígérte. Most félidős időszakban azt kell, hogy mondjuk, hogy a parlament által megfogadott vagy megszavazott politikák nem hozták meg a hozzájuk fűzött reményeket, sőt, inkább sokkal rosszabb a helyzet, egyre bizonytalanabb a munkaerőpiaci ö, állapot, és ö, ráadásul az emberek nem bíznak az EU-ban. A probléma továbbra úgy, az Európai Parlament úgy kívánja megoldani a problémát, hogy masírozik előre még keményebben. Nem tudom, hogy ez a szegénységet és a növekvő egyensúlytalanságokat mennyire fogja tudni megoldani. Az Európai az Európai Parlament miért nem érti még végre meg, hogy itt nem csak egy utópiáról van szó, hanem pénzügyi befektetésekre van szükség. Miért nem látjuk azt, hogy a TTIP miért okozott olyan nagy problémákat akár Franciaországban és máshol is. A legutóbbi európai választások eredménye rámutat erre. Azok a franciák, akiket én képviselek, úgy gondolják, hogy ne szóljon bele az EU a francia belpolitikába. Köszönöm. Okay, so there's a... Rendben van. A korom kompromisszukat ma délután még, vagy ma este megtárgyalják a kollégák, több idejük lesz erre. És délután a koordinátorok ülésén megvitatjuk azt, hogy milyen eljárást alkalmazunk itt a szakbizottságban, majd összeállítjuk az időzítést, a határidőket, hiszen az éves felvizsgálattal összhangba kell hoznunk a mi munkánkat. De úgy gondolom, hogy hasznos, hogyha a kompromisszumos módosítókat, ahol csak lehet, jutassák el a szakbizottság tagjaihoz, hogy holnap tudjanak szavazni. Ez sok munkát jelent, de különösen az új tagok, az új képviselők számára nagyon fontos lenne, hogy megkapják a kompromisszumos módosítók szövegét. Köszönöm szépen. Meeting's now closed és ezzel lezárom az ülést. Nagyon köszönöm, és délután találkozunk ismét.